szociális és gazdasági kérdések kiegyensúlyozottan jelenjenek meg. A gazdaságnak a társadalom érdekében kell működni, a szociális kohéziót kell szolgálja, a szociális befogadást, és egy ugródeszka kell, hogy legyen minden egyes személynek és magán és családnak, a, hogy a jövőjüket megtervezhessék. Nem lehet csak pozitívan gondolkodni ugyanakkor mindenről. Az uniós gazdaság továbbra is rekordmennyiségű munkahelyet teremt, és a szociális területen is vannak eredményei, legtöbb tagállamban növekednek a jövedelmek. Ugyanakkor az emberek egy része ö, ö, még továbbra is kirekesztett vagy elszegényedés által veszélyeztetett nagyon komoly kihívások állnak előttünk. Az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy a GDP-nél lassabban növekedtek a jövedelmek. 15% a GDP és 10,9% a jövedelmeké. Ez világosan azt mutatja, hogy a társadalmaink nem teljes mértékben befogadóak, és az uniónak összességében is ez egy fontos kérdés. Itt fontos szerepet kell játszanunk a kohézió biztosítása érdekében, és az unió jövőjét is jelenti ez. A fiatalok munkanélkülisége átlagosan 6%-os egész unió belül, ez elfogadhatatlanul magas arányt jelent a források szempontjából sok területen nincs kellő forrás. Fontos, hogy a jogaikat érvényesít tudják az állampolgárban, de sok helyen nincsen megfelelő társadalombiztosítás, és nem tudnak biztonságosan munkát vállalni. Ezért támogatjuk azokat, hogy a nulla órás szerződéseket tiltsuk meg fontos, a, például nagyon sokan dolgoznak, 27%-ban családi szolgáltatásokat nyújtanak. Fontos, hogy kiegyensúlyozott dokumentumunk legyen, de az irányelvnek ez a része ez nem kellően erős. És vannak tagállamok, amelyek úgy döntöttek, hogy nem foglalkoznak ezekkel a gondozókkal, akik családoknál dolgoznak holott ez legalább olyan fontos, mint a gazdasági növekedés. És ez nem csak azt jelenti, hogy garantálni kell a gazdasági növekedés, hanem specifikus célokat is szem előtt kell tartani. Ez a megközelítésünket fontosá teszi, és fontos az éves növekedési vizsgálat szempontjából is. Határozott, erős üzenet ez, hogy a parlament felismeri, hogy fontos az, hogy az állampolgárok bízhassanak a jövőjükben. Köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Nun, Köszönöm szépen. Most a tanács nevében Sot asszony kap szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm a lehetőséget, hogy megvitathatjuk az európai szemeszter kérdését, aminek különleges fontossága van napjainkban. A tanács nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a szemeszternek, és véleményt is cserél a parlamentele kérdésből ha valamennyien azt akarjuk, hogy az unió fontos legyen az emberek mindennapi életében, akkor növekedést, magas szintű oktatást, szociális védelmet, befogadást, munkahelyet és környezeti fenntarthatóságot kell elérnünk. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez fontos, hogy a tagállamok ezt magukénak érezzék. Reformok kialakítása szempontjából is fontos az szemeszter, javítani kíván az egyes tagállamok helyzetén és az unió egészének helyzetén. Közös célunk éppen éppen ezért nagyon fontos. Az önök jelentése megmutatja, hogy látjuk ezeket a közös célokat. Örülök, hogy alkalmunk van erről most vitát folytatni itt, és hogy nagyon sok mindent tettek a nemzeti parlamentekben is ezen a téren. Hogy pozitív hangvétellel kezdjem, egyértelműnek tűnik, hogy Európa gazdasága erősödik, a foglalkoztatás növekszik, a beruházások, befektetések is javulnak, és a közállami beruházások is növekednek. Ugyanakkor továbbra is nagyon sok kihívás van előttünk. Ön a jelentésében is sokat említett. A hosszú távú kihívások, a demográfiai kérdések továbbra is megvannak, a klímaváltozás, a munka, a fenn nem tartható e természeti erőforrások használata. Tehát ezek elsőbséget élvező területek, fontos a kilábalás szempontjából, és fontos, hogy egészséges növekedési rátát érjünk el a jövőben a stratégiai beruházási alap pénzügyi kapacitások szempontjából egy nagyon fontos lépés, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Dolgozzunk együtt a továbbiakban is, hogy a szociális beruházást, a humán beruházásokat segítsük, hogy elhárítsuk az akadályokat és javítsuk a beruházási klímát. Továbbá szükségünk van arra is, hogy megfelelő okos adópolitikát folytassunk, és hosszú távon fenntartható legyen a költségvetésünk. Ugyanakkor végre kell hajtanunk azokat a strukturális reformokat is, amelyek szükségesek a munkaerő piacon, hogy felkészüljön a gazdaságunk az előttünk álló kihívásokra a fiatal állampolgároknak minőségi oktatást kell biztosítani és szakmai tudást. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, ahogy válságidőszakot élünk, az öröksége a válságnak még mindig nagyon aggasztó vannak állampolgárok, akik bekerültek a szociális kirekesztettség és szegénység ördögi körébe, amiből nagyon nehéz kilépniük a román elnökségnek az volt az politikai erőfor, erőfeszítése, hogy a legsérülékenyebb állampolgárokat próbáljuk védeni és segíteni. Mindig azokra a régiókra, ágazatokra igyekszünk koncentrálni, ahol a legnagyobbak a nehézségek. Végig kell gondolnunk az új megoldások lehetőségét, és az új problémákra új lehetőségeket kell találni, és meg kell ragadnunk az alkalmakat nagy lehetőségek vannak egy új gazdaságban, de ugyanakkor nem szabad, hogy a, politika, a szociálpolitikai jogok és egyebek sérüljenek a munkaerőpiacon vált változásokra van szükség, de a dolgozók védettségét meg kell őrizni. A környezetvédelmi politika, Európa zöldítése nagyon fontos, és az európai szemeszter hozzájárulhat nagyon nagy mértékben a politikai célok megvalósításában, a munkahelyteremtésben teljes végrehajtása a reformoknak fontos ebből a szempontból, és fontos, hogy minden egyes tagállamban az előrelépést is nyomon kövessük. Fontos megosztanunk a jó gyakorlatot, és fontos, hogy egymástól tanuljunk. Csak szorosan együtt működve, együtt dolgozva tudjuk a reformokat keresztül vinni, és segíteni a munkahelyteremtést, és csak így lehetünk sikeresek, és hozhatunk létre kézzelfogható eredményeket minden állampolgár számára egy sikeres és virágzó Európai Unióba. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm az Európai Parlamentnek a közreműködését, különösen a jelentéstevő közreműködését ebben a fontos témában. Ja, vielen Dank. Nun hat im Köszönöm szépen az Európai Bizottság nevében. Elsőként Dombrovskis úr kapszott tessék. Madam Chair, Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt román elnökség! Az Európai Unió már 7 éve gazdasági fejlődési időszakot él meg, csökken a munkanélküliség, növekszik a foglalkoztatottság. És folyamatosan csökken az államadósság és az államháztartási hiány. A prioritásaink a strukturális reformok és a fiskális felelősségvállalás köré csoportosulnak. Az Európai Unió ugyanakkor nehéz helyzetben van, ugyanis nehezek a kereskedelmi kapcsolatok a transatlanti viszonylatban, és nagyon sok országban lelassult a fejlődés. Ezek a lelassulások sajnos sok tagállamban érezhetőek. Vannak tagállamaink, ahol még mindig magas a munkanélküliség, illetve ahol a szakképzett munkaerő hiányzik a termelékenység előtt még nagyon sok akadály áll, és ugyanez vonatkozik a beruházásokra is. Nagyok tehát a különbségek az Európai Uniós tagállamok között. Sok kihívással kell szembenéznünk, például a társadalom előregedése, illetve a digitális kihívások. Éppen ezért nagyon komoly fellépésekre van szükség. Jól irányított reformokra van szükség, és jó beruházásokra van szükség. Ezeket a jó időszakokat ki kell használni a fiskális pufferek megszüntetésére. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió szintjén nagyon jó előrelépést tettünk az ISM reform és a banki unió területén, és a tőkepiac szempontjából is. Ezen a héten folytatjuk a tárgyalásokat a versenyképesség és a konvergencia témakörében, és a bizottság természetesen nyitott arra, hogy a reformprogramokhoz nyújtott segítségét átalakítsa, amennyiben erre szükség van. Természetesen minden tagállamban vannak szociális kihívások és makroökonomiai kiegyensúlyozatlansági helyzetek. Prioritásként beazonosítottuk a beruházások aspektusát. A makroökonomiai mérlegek tekintetében Bulgária, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Portugália, Románia és Svédország nagyon komoly kiegyensúlyozatlansággal kell, hogy szembenézzen, és um, excesszív mérleget tapasztaltunk Cipruson és Olaszországban. kiegyensúlyozatlansági helyzet van Horvátországban is, ugyanakkor azért előrelépéseket láttunk. Románia szempontjából is vannak kiegyensúlyozatlan helyzetek, és a folyófizetési mérleg deficitjével is szembe, deficitjével is szembe kell nézniük. Olaszország adósságainak kapcsán aggájaink vannak, ugyanis a reformok lelassultak, és nem látjuk az előrelépést. Spanyolországnak és Olaszországnak az egyensúlyozatlan, kiegyensúlyozatlan helyzet megoldására külön reform tervet kell majd kidolgoznia. Az ajánlások kétharmadában volt előrelépés a tagállamok esetében, ugyan a reformok sebessége némiképp lelassult. 500 reformprojektről van szó 25 tagállamban, és 260 projektet fogunk finanszírozni ebben az évben. Lezárásképpen szeretném elmondani, hogy ez a fókuszált megközelítés mindenképpen sikeres volt, és reméljük, hogy az inkluzív és fenntartató fejlődés útján tart minket. Szeretnék köszönetet mondani Vanden Kandeler úrnak a jelentésért, és az árnyék jelentéstevőknek is. Köszönöm szépen, most teljesen biztos asszony kap szót. Thank you, uh, Köszönöm szépen. Tisztelt asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Szeretnék köszönetet mondani Hárkin asszonynak és Vandenkandeler úrnak mindkét jelentésért, amely az éves növekedési jelentéssel áll kapcsolatban. A pozitívumok abban mutatkoznak meg, hogy a lehető legmagasabb a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliségi ráta pedig 6,5 és ebben az évszázadban sohasem volt ilyen alacsony. Csökken azon személyek száma, akik szociális kirekesztettségben, vagy pedig szegénységben élnek, és ez a 2008-as adatokhoz képest csökkenést mutat. Ugyanakkor, hát sajnos itt van egy ugyanakkor, nem szabad elfelejtenünk, hogy nem mindenki profitál ebből a gazdasági fejlesztésből, mint ahogy azt a jelentéstevők is elmondták. A 2008-as bevételek a háztartások esetében bizonyos országokban alanyosabb, alacsonyabbak most, mint amilyenek 2008-ban voltak, és sok esetben azok, akiknek munkájuk van, még mindig nem tudnak kitörni a szegénységből. Harkin asszony elemzésével tehát egyetértek többet kell tennünk a munkahelyen dolgozók szegénysége ellen, a fogyatékossággal élők munkaerőpiacról való kirekesztettségével, a munka és a, karrier, a munka és a magánélet összeegyeztetésével. Február 27-én elkészültek az országjelentések, ahol részletesen is olvashatóak mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi helyzetre vonatkozó adatok. Ez már a második év, amikor az európai szociális pillér végrehajtását is vizsgáljuk. Az országjelentés megmutatja, hogy hogy állunk most, mik a kihívások, és mérjük azt is, hogy milyen politikai válaszokat adnak a tagállamok. Természetesen nézzük a szociális eredménytáblát is, és mind a 14 mutató tekintetében előrelépést tapasztaltunk és ez az első alkalom, hogy a beruházási igényeket is nézzük a tagállamokban, méghozzá specifikusan az európai alapokra lebontva. A célunk az, hogy jobb szinergiákat és komplementaritást tudjunk kialakítani a reformok, a kohéziós alapok és um, a gazdasági fejlődésre vonatkozó politikák között, is bízunk abban, hogy ezen politikák koordinálása megfelelő eredményhez vezet remél, reménykedünk abban, hogy mindenki számára valóság lesz a szociális pillér. Ja, Köszönöm szépen. A Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Szakbizottság nevében Kovacsev úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Unió gazdasága konzisztens növekedést tanúsít az adópolitika és a következtében. Ez a kedvező gazdasági környezet arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy arra koncentráljunk, ami fontos, amit meg kell, el kell érnünk annak érdekében, hogy fenntartható legyen a munka lehetőségek megteremtése, és a jövőknek és a jövőben olyan jövőt adjunk át majd utódainknak, amiben fejlődni tudnak. Ugyanakkor komoly kihívást jelent a lakosság előrekedése, illetve a természeti erőforrások felhasználása. A Környezetvédelmi Bizottság úgy gondolja, hogy egy felelősebb magatartásra lenne szükség a gazdaság részéről, és sokkal hatékonyabb egészségügyi ellátásra ellátásnak lenne fontos szerepe e tekintetben. A mi reformokat, ha nyomon követjük, akkor a hosszú távú megközelítésre lenne szükség, mert gyakran előfordul, hogy az eredmények csak a sok hosszú évek után következnek be. Köszönöm. A Regionális Fejlesztési Szakbizottság nevében Mihajlova úr asszony kap szót egy percben. Tisztelt az, э, э, elnök asszony, tisztelt э, képviselők! A Regionális Fejlesztési Bizottság üdvözli a pozitív dinamikus jellegét a beruházásoknak. Ugyanakkor aggaszt bennünket az, hogy a hatás a munkahelyteremtésre, a munkaerőpiacra, még mindig nem kellő, nem elegendő. Tehát további beruházásokra van szükség mind az állami, mind a magán szektor részéről. Sőt, fontos lenne jobban együttműködni a közös privát állami beruházások között. Jobb partnerségekre lenne szükség, hogy jobb legyen a komplementaritás a különböző pénzügyi eszközök között is. Üdvözöljük a javaslatokat, amelyek célja a több éves éves pénzügyi keret, illetve a jövőbeni beruházási alap de hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, mennyire fontos a strukturális reformok megvalósítása. Ez fontos, hogy a tagállamok folytassák a strukturális reformokat. Stellung der Frau Garcia Perez. Garcia Perez asszony következik a Nőjogi Szakbizottság nevében. Köszönöm, elnök asszony. Az, hogy az EU nagy kihívásait meg tudjuk oldani, meg kell értenünk, hogy vannak eszközeink, és az európai szemeszter nem egy olyan eszköz, amikor azt mondjuk az országoknak, hogy hol kell többet kiadni, hol kell többet megtakarítani. Ez az európai politika egyik eleme kell, hogy legyen, hogy a fenntarthatóságot minden területen garantáljuk. Ehhez az kell, hogy meg tudjuk hallgatni az emberek kívánalmait, azt, hogy az emberek megelégelték a megszorító politikát, meg kell hallgatnunk azt a több millió embert, akik március 8-án az utcákra vonultak, és szociális Európát, esélyegyenlőséget követeltek, vagy akár a fiatalokat, akik pénteken megint az utcákra vonulnak, és a klímaváltozás leküzdését követelik. Ha vissza akarjuk nyerni az európai polgárok európai projektbe vetett bizalmát, akkor a megszorító politika helyett növekedési politikára van szükség, és egyenlőségre mindenki számára. Elnök Úrtaszon következik ugye az Önszakbizottság nevében, tessék. Igen. Ma március 13-át írunk öt nap telt el március 8-a óta, amikor több millió nő vonult az utcákra, és jogaikért tüntettek. Most a növekedési perspektívákról beszélünk az Európai Unióban, ugyanakkor ez a szempont egyáltalán nem vetődött fel. Meghallgattam a bizottság és a tanács képviselőit az imént. És a jelentésben is Csupán egyszer esik szó az esélyegyenlőségről a nyugdíj szakadék kapcsán. Ez így nem mehet tovább. Fél évente elemezzük a gazdaságpolitikákat, ajánlásokat fogalmazunk meg, de az esélyegyenlőségről nem esik szó a jövedelmekben tapasztalható, vagy a nyugdíjakban tapasztalható szakadékot nem vizsgáljuk. A következő mandátumban remélem máshogyan lesz majd ez a dolog. Elnök, köszönöm. Most a frakciók nevében felszólalók következnek. Minden kollégát szeretnék arra kérni, hogy mivel nagyon hosszú a felszólalók listája, kérek mindenkit, hogy tartsa magát a hozzászólás időhöz, hiszen 17 órakor kezdődnek a szavazások, és Tudjuk, hogy mennyire nagy a zaj a szavazások előtt a teremben, ez nem túlságosan kellemes az adott felszólaló számára. Most a néppárti frakció nevében Kozlovska Rajevics következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák. Ennyi jelentést jelentéstevőként Harkin asszony jelentését illetően köszönetet szeretnék mondani ezért a kiváló, kiegyensúlyozott, remek stílusú jelentésért és köszönöm a tárgyalások vezetésének remek módját is. A számok sokat mondóak, a piac stabilizációjáról, a gazdasági növekedésről, és a foglal foglalkoztatás növekedésről, a munkanélküliség csökkenéséről, mindez kedvező és örömünkre szolgál, ugyanakkor a jólétből nem részesül minden európai polgár. 5 millió ember van továbbra is kitéve a szegénység veszélyének, és van jó pár olyan fiatal, akik az elveszett nemzedékhez tartoznak, nem járnak iskolában, nem vesznek részt képzésben, és aztán van egy nyugdíj szakadék is a nők és a férfiak között, egyensúlytalanság van a külső munka, úgymond, és a háztartásban végzett munka között. Aztán ott van a digitális forradalom által támasztott kihívás, a versenyképességgel összefüggő kihívások, a ö, hozzászóló nagyon gyorsan beszél, ezért elnézést kérünk a tolmácsás minőségéért. Ezért figyelnünk kell arra, hogy multikulturális Európában kiegyensúlyozott fejlődést valósítsunk meg. Köszönöm elnök. Az SND frakció nevében Arjen Alszon két percben. La présidente. Alors l'examen annuel de la croissance fait partie du semestre européen des coordinations des Rendkívül fontos az Európai Unió gazdaságpolitikai koordinációjának szempontjából az európai szemeszter, de úgy gondoljuk, hogy túlzottan a költségvetésre és a gazdaságra koncentrál az európai szemeszter, és mostoha gyerek a társadalmi aspektus rengeteg olyan Európai Uniós állampolgárunk van, aki hiába dolgozik, de nulla órás munkaszerződése van, bizonytalan munkaszerződése van, és bizonytalan az élete. A beruházások sem megfelelőek az Európai Unióban. Mégis mire jó a gazdasági fejlődés, hogyha ez csak nagyobb szakadékhoz vezet, és ettől csak jobban szétszakad Európa? A gazdasági és kulturális különbségek mindig aláássák a demokráciát, és ezt mi is a saját bőrünkön érezzük nagyon sok Európai Uniós tagállamban. Itt van ez a javaslat, amiben vannak szociális aggályok, és ezeket természetesen támogatja is a foglalkoztatási szakbizottság, például a, az oktatáshoz való jobb hozzáférés, a méltányos bérek és fizetések, a kollektív szerződések és kollektív tárgyalások, illetve azok a reformok, amelyek megoldják a javak megfelelő elosztásának kérdését, és itt van még a környezetvédelmi kérdéskör is. De azt szeretném elmondani a szavazás kapcsán, hogy a nyugdíjakkal nagyon komoly probléma van. A néppárt azt mondja, hogy az egyetlen lehetőség a megfelelő nyugdíjazásra a magán nyugdíjpénztárak megalkotása. Én viszont szeretném elmondani a néppártnak, hogy a nők és férfiak közötti különbségeket csak aláássák, a magánnyugdíjpénztárak, mert ezek nem megfelelő pillérek alapján működnek. Tehát, hogyha minden egyes nyugdíj magánnyugdíjpénztárakhoz kerül, akkor tovább ássuk a szakadékot a nők és a férfiak nyugdíja között. Tehát ezt a módosítást mindenképpen szeretnénk elutasítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paket képviselője a szó egy percben. Köszönöm. Tom Fanden Kendelárának is köszönetet mondok az érdekes jelentésért. Én a pártom ifjúsági szekciónak elnöke voltam, és sokat beszéltünk arról, hogy a mi nemzedékünk egyáltalán kap-e majd még nyugdíjat. Sokan nem hisznek a nemzedékek közötti szerződésben a mostani, az akkori nyugdíjakat a mostani munkavállalók fizetik meg, de egyre kevesebb a bevétel, egyre több a kiadás. Belgiumban 15 milliárdról beszélünk, ezzel foglalkozik a jelentés. Milyen intézkedésre van szükség, hogy gondoskodjunk arról, hogy a fiatal munkavállalókat ne zsákmányolják ki, hogy aztán később ne is kapjanak majd nyugdíjat. Sürgető szükség van reformokra, mert a jelenlegi helyzet nem őrződhet meg. Ha így megy tovább, akkor mindenkinek magának kell gondoskodni arról, hogy öreg napjaira pénzt takarítson meg. Elnök az ALDE frakció nevében Kávé van másfél percben. Gracias, señora Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Tiszen asszony. Fontos a politikai megközelítés. Először is inkább spanyolul akartam üdvözölni őket. El kell ismernünk, hogy a mandátum végén úgy fejezzük be, hogy a társadalomra és a válságból való szociális kilábalásra helyezzük a hangsúlyt, és mindenek előtt a foglalkoztatási kérdésekre az európai szemeszter keretében. Úgy gondolom, hogy a következő mandátum idején tovább kell menni ezen az úton. Azt mondjuk, hogy a foglalkoztatási javul, sőt olyan jó, mint amilyen még sosem volt. Ez igaz, de ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor jelentős munkanélküliség van egy adott országban, az európai probléma. A munkanélküliség megoszlása is európai kérdés. Másfelől pedig az egyenlőtlenségek területén még nagyon sokat tennivaló és az elkövetkezendő gazdasági és szociális politikák eh, válság esetén eh, csak arra koncentrálhatnak, hogy hogyan küzdjünk az egyenlőtlenségek ellen vannak bizonyos aspektusok, amelyek elengedhetetlenek a szociális Európa megvallásához. Egyrészt egy megfelelő költségvetési gazdasági politika, ami megfelelő újraelosztást tesz lehetővé egész Európa szintjén. És fontos, hogy az európai pénzügyi szolidaritás is megvalósuljon, és a munkanélküliség elleni, elleni közlem lehet fontos. A zöldek nevében másfél percben Lambert asszony következik. Egy percben elnézést mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani készítőnek illetve a szociális ö, ö, szakbizottságnak nagyon jó ez a jelentés. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szemeszter keretében nagyon fontos odafigyelni a klímaváltozásra. Modezelni kell, dekarbonizálni kell az energiát, a közlekedést, úgy, ahogy ezt hallottuk, és a, fontos a környezetvédelmi fenntarthatóság kérdése, mert hogyha nem találunk megfelelő válaszokat, akkor a társadalmunk és a gazdaságunk fogja megfizetni az árát. Folyamatosan küzdünk a túl szélsőséges klímaelemek ellen. A múlt évben is az árvizek, a viharok és az erdőtüzek nagyon sok pénzt vittek el a közpénzekből, a közszolgálatból. Tehát mindenképpen ellenálló infrastruktúrát kell kialakítanunk, és erős közszolgálatot, ez alapvetően fontos. Éppen ezért szükség van az adózási térre is, hogy megfelelő beruházásokat tudjunk megvalósítani. Köszönöm szépen a GUE nevében. López Bernadeo asszony, egy percben, 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Öm, egy esélyt szalasztottunk el, egy nagy lehetőséget. Az európai állampolgárok már nem akarják folyamatosan azt hallgatni, hogy ugyanolyan intézkedéseket hozunk, amelyek eleve nehéz helyzetbe hoztak, és a következő években mégis erre támaszkodunk. Katasztrófa fog ránk várni ebben a formában. Azok, akik a gazdasági válságot átélték, azok Tudják, hogy a második világháború vége óta ez volt a legnagyobb egyenlőtlenséget okozó folyamat. Egyenlőtlenség az országok között és az országokon belül. Most pedig azt kell megállapítsuk, hogy az állampolgárok egyre dühösebbek. Nem csak az európai intézményekre nézve veszély ez, hanem a demokrácia egészére. Mivel Ilyen a helyzet alakult ki, ezért a jelentéseinkben újra meg újra megismételjük, hogy több millió embert kirekeztünk. Mit lehet ezzel kapcsolatban mondani? Ez észszerűtlenség, hogy erről beszélünk. Magától értetődő, hogy senkinek nem érdeke, hogy ezt folytassuk, hogy a hibákat tudatosítsuk csak folyamatosan. Tudjuk, hogy nem e, nincs azonos bánásmód. Az Európai Unió néhány országában sok nehézség van a munkavállalók életében, és bizonyos értékig a gazdasági érdekek multinacionális vállalatok kiszolgálójává váltak. Ez nem lett az előrevezető út. Az ENF nevében Szilisztra úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden egyes probléma számára az Európai Uniónak egy forgatóköve van, el kell menni Brüsszelbe, és ott majd hoznak új szabályokat. Ez a fajta koordináció, amit az európai szemeszterben tapasztalunk, ugyanúgy megerősíti a szociális területen ez a Brüsszel felé való tekintést. Az egységes valuta az euró bevezetésével alacsony gazdasági növekedés és magas munkanélküliség alakult ki az eurozónán kívül. Az eurozóna pedig szintén rosszabbul teljest az Egyesült Államokat is beleértve. A búcsút kellene venni az eurónak és a központosított, irányít, központosított gazdaságirányítási rendszernek. Egyszerű a megoldás, Brüsszel ellenforradalmi módon azt mondja, hogy ez a központi irányítás hibás, ezért még több központosított irányításra van szükség, például az beruházási programok, a munkahelyek, a növekedés érteknében, a fenntarthatóság, befogadás, éghajlat, mindent elnök asszony azért, azért alakítsa ki, hogy mindent ő megold.

ennek bevezetése egy lépés volt a nemzetek felett álló szuperállam megteremtése irányába. köszönöm szépen! a további hozzászólók közül eh, ferber úr először egy perc thirty másodpercben. köszönöm szépen elnök asszony biztos asszony tanácselnök asszony kedves kollégák! az európai szemeszter keserű csomagja eh, sok ponton csalódást okozott. Az elmúlt hónapokban csökkent a konjunktúra, a gyengülés és ennek hatásai az európai gazdaságra, valami olyasmi, ami a mi kereskedésünktől függ, a politikai cselekvéseinktől, és a mindattól, amit az elmúlt években tettünk. A konjunkturális fejlődéstől mindannyian profitáltunk, de a politikai cselekedeteink a következő években nagyon fontosak lesznek. Ha megnézem a jelentéseket, akkor az a benyomásom, hogy nagyon sok tagállam nem készült fel a gyengülő konjunktúrára. A, nem használták ki a, a hét zsíros évet. Az olasz tag, országi jelentés például a fiaskónak a dokumentuma. A, ezek az igen nyugtalanító eredmények felvetik a kérdést, hogy a bizottság vajon az országspecifikus ajánlások végrehajtását és a fiskális szabályok betartását miért nem érvényesített jobban. Ugyanaz a séma mindig. Katasztrofálisak az országjelentések, az ajánlásokat nem hajtják végre, és a fiskális játékszabályokat egyszerűen figyelmen kívül hazzák ha a gazdaságilag nehezebb időszak, mint ahogy tegnap is jelezték, ahogy a, a Brexit is gazdasági költségeket jelent, akkor nagyobb baj lesz. Ha a bizottság nem kész arra, hogy erről biztoskodjon, akkor meg kellene gondolni, hogy más intézményeket kell ezzel fel, megbízni. Szilva Pereira úr, 1 perc 30 másodperc. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, a gazdaság és költségvetési politika orientációról folyó eszmecsere mindig is nagyon fontos pillanat, ezt nevezzük európai szemeszternek. Azonban most még fontosabb szerepet tölt be a bizonytalanság ö, körében a gazdasági növekedés miatt. Ma délután az eredeti verzióról beszélünk. Nagyon sok javaslatát a frakciónak elfogadták, úgyhogy nagy elégedettséggel mondhatom el, hogy a jelentés végleges változatát pozitívan fogja értékelni a szocialista frakció. Kollégánknak Van den Kendelare képviselőnek köszönetet szeretnék mondani, hogy ezt a kiváló eredményt tudtuk elérni. A, ezen parlament üzenete az, hogy a, a gazdasági, monetáris és költségvetési politikának szembe kell néznie ezzel a gazdasági helyzettel. Együtt kell fellépnünk a fenntarthatóbb növekedés érdekében, és nem szabad elfeledkeznünk, hogy mennyire hiányzanak az állami beruházások, akár csak a magánberuházások. Ezen kívül arra is szükség van, hogy a tagállamok többet tegyenek az európai gazdaság növekedéséért, a fizetések növelésével például. Nagyon fontos persze az államháztartás megfelelő kezelése is, de ennek kompatibilisnek kell lennie a beruházásokkal, a foglalkoztatottsággal, az egyenlőtlenségek elleni harccal, a különböző szociális kérdésekért tett intézkedésekkel, az éghajlatváltozási feltételekkel és a fenntartható fejlődéssel. Amennyiben a beruházási politikát megfosztjuk a strukturális reformoktól, a szociális kérdések érdekében. Nos, ezek a fontos elemei ennek a fontos stratégiának, ezért fogjuk megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm. Szilva Pereira úrral nagy lelkűbb voltam, azért, mert kapott a frakciójából plusz még időt valakitől, de tovább azért nem lehet. Hoc úr, egy perce van. Nagyon szépen köszönöm. Európa éppen konjunktúrában van. Azonban problémák is vannak, hiszen a konjunktúra általában nem tart soha örökké. Itt vannak a globalizáció kihívásai, a technológiai változások, új munkahelyek keretkeznek, régiek tűnnek el, és itt vannak a demográfiai kihívások is. Most kell megfelelő eszközöket beruházni, hogy a következő generációk is kaphassanak munkát. Nagyon fontos az, hogy a fiataloknak teremtsünk munkahelyeket. Azoknak, akik eh, még tanulnak és a képzésben vannak, hogy ne legyenek munkanélküliek. Itt például emlékeztetnék a továbbképzésre, a duális képzésre, mint jó lehetőségekre. A bizottság pedig eh, véleményem szerint eh, nem igazságosan eh, ítéli meg az országokat ebben a tekintetben. Lengyelország nem bukott meg, azonban eh, Kaczynski alatt Lengyelország eh, továbbra is konjunktúrában van. Schaffhauser képviselő egy perc. Kedves kollégák! Ha az embernek az egyik lába mélyhűtőben van, mínusz nem tudom hány fokban, és hogyha az embernek a másik lába mondjuk a sütőben van, akkor 27 fok az átlag hőmérséklet, az jó, de meg fog halni szívram következtében. És pontosan ez történik most Európában, hiszen nagy a különbség az észak és a dől között. Spanyolországnak 8 évre volt szüksége, hogy újra növekedjen, és hogy a belső termelési értékek megfelelőek legyenek. Olaszországban még mindig nem ez a helyzet. Franciaországban valóban igen, 2013-ban, de olyan deficitnek köszönhetősen, amit most már nem tud kordában tartani. Az Európai Unió és Monetáris Unió akkor működhet csak, hogyha lesz egy olyan beruházási ügynökség, amely erőteljesen beruház a déli országokban. Amennyiben nem, akkor nincs jövőnk az euróban. Most eh, Szarana Kupulosz úr kap szót egy percre. Köszönöm. A Siriza megint igazságtalanságokat terjeszt. A Arról van szó, hogy a munkavállalóknak el kell fogadni a részmunkaidőt, és hogy a legtöbben már részmunkaidőben dolgoznak, 300 eurót kapnak, és a Szirizennek még örül is, pedig tovább csökkenti a nyugdíjakat. Az Econ szakbizottság tagjaként megkérdeztem Santino urat az Európai Bizottság részéről, hogy mi történik, hogyha nem érik el az előírt mennyiségeket akkor azt mondta, hogy az európai szemeszter érvényre jut. És mit javasol az európai szemeszter? Csupa drasztikus intézkedést, amelyeknek az az eredménye, hogy a társadalombiztosítási rendszereket alámossák. Igazából hogyan lehetünk a szegénységi küszöb alatt lévő nyugdíjakkal versenyképesek? Sehogy sem. És az embereknek pedig valahol biztosítani kell a pénzüket. A Siriza úgynevezett haladó intézkedései egyre veszélyesebbek. Köszönöm. Becker úr, másfél percre. Igen, tisztelt elnök asszony, biztos asszony, a tanács képviselője. Először is köszönetet kell mondjak Marian Ákin nagyra becsült kollégámnak, aki a Szociális Szakbizottságban és a, az ápolási munkacsoportban dolgozik, és itt ítéletet mondott. A bizottságnak is köszönetet mondott, hiszen éves munkájával kiváló eszközt alkotott az EU tagállamok reformigényeire. Tény, hogy nagyon sok tagállam a felelősségét nem teljesíti, és túl kevés, vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tesz, a, hogy a, az igen sürgős, problematikus kérdéseket konkrét reformintézkedésekkel feloldja különösen a, akkor, amikor a szociális rendszerek fenntartható finanszírozásáról van szó. Úgy gondolom, hogy a bizottság a jövőben sokkal élesebb eszközt kell, hogy alkalmazzon, hogy fe, felhívja, emlékeztesse, és keményebb szankciókkal fellépjen azoknál az országoknál, ahol a választói ajándékok, a nem strukturális reformok, hanem egyéb változtatásokkal a tagországok stabilitását veszélyeztetik. Ezek azok az országok, amelyek Európa délénben és keleti részében szenvednek. Osabúr egy percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen nehéz egyetérteni ezzel a szöveggel. Persze szükség van beruházásokra, és szükség van arra, hogy az európai alapok elosztása földrajzilag is kiegyensúlyozott legyen, a régiók sajátosságait figyelembe véve. Ez ellen senki nem szólhat fel, de Egyéb szempontoknál már nagyobb fenntartásaim vannak. Fél éve még a kondicionalitás fogalmával dolgoztunk. Úgy gondolom, hogy tartózkodnom kell mindezek miatt. Toms asszony, egy percben. Kot skupnost smo seveda napredovali, pa vendar je situacija. szépen Természetesen a közösség haladást ért el. A haladás minden tagállamban más. Az a recept, hogy jó kondícióban legyen a gazdaság, csak is akkor tartható fenn, hogyha észszerű az adópolitikánk, és a tagállamoknak is észszerű tag, tag, adópolitikát kell folytatniuk. És a szociális reformokat ugyanúgy végig kell hajtaniuk. Az Európai Unió szintjén több figyelmet kell szánnunk a demográfiai változásoknak is. És családbarát környezetet kell teremtenünk. Azt látjuk, hogy ez az Európai Bizottságnak nem fő prioritása. Az sem prioritása a bizottságnak, hogy lakáshoz jussanak a fiatalok. Számos európai tagállamban nagyon erősen visszaesnek a születési számok. És vannak olyan tagállamok, ahol különféle intézkedések vannak. De minden európai országnak fel kell fognia, hogy a jövőnk függettől. Köszönöm szépen. Rozáti képviselő egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, biztos úr, osztom kollégáim nézetét, akik eh, azt mondták, hogy új kihívásokkal áll szemben az Európai Unió. Itt van a gazdasági megtorpanás, nem tudjuk, hogy a Brexit mivel fog járni, kereskedelmi háborúk vannak, ezek mind kihatnak ránk. Hiszen ezek a kihívások minnyájunkat érintik. A legtöbben a bizottsághoz szóltak. Azonban szerintem a tagállamoknál van a fő felelősség. Például a munkaerőpiac megreformálása, vagy annak a bátorítása, hogy az emberek tovább dolgozzanak, a kutatásfejlesztés finanszírozása, az oktatás fejlesztése, ez mind-mind javítja a helyzetet. Néhány tagállamban a bankok is hozzájárulnak a gazdasági helyzet javulásához. Tehát más a helyzet a különféle tagállamokban. Én javaslom Dombrovskis biztosnak, hogy vegye figyelembe ezeket a dolgokat az ország specifikus ajánlásokban is. Köszönöm szépen. Ezek voltak a kollégák, akik jelentkeztek, most pedig a spontán felszólalásokra térünk át. Egy személy kap szót frakciónként. Először is Maletit asszony a néppárt nevében. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Naravno, na provedbi je potrebno dodatno raditi i zato pokušavamo pojačati u novom proračunu program potpore reforma. Meg kell erősítenünk a reformtámogató programokat növeljük a digitalizálás terén a beruházásokat, elhárítjuk az akadályokat a piacon, és új lehetőségeket termeszt, teremtünk. Ezeket támogatom. Azonban, ami az új kritériumokat illeti, a pénzalapok elosztását illetően gyakorlatilag csak nagyobb különbségeket hoz létre a tagállamok között. A kisebb tagállamokat, amelyeket jobban érint a demográfiai változás, ahol egyre idősebb a lakosság, érinti a migráció. Segítségre van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kaputó. úr, egy percben. Grazie. Köszönöm, köszönöm tisztelt elnök asszony. A beruházások támogatása, mégpedig felelősség teljesen támogatva a jelenlegi költségvetési rendszert nagyon fontos. Néhány héttel ezelőtt született meg a tagállamok éves jelentése, és ez az alapja tulajdonképpen az európai szemeszternek. Ami Olaszországot illeti, a Conte kormány intézkedéseit kritizálják. Ami a gazdasági kereteket illeti, óriási az állami adóság, és ami a delet illeti, a déli területeket illeti, nagyon magas a munkanélküliség, főleg a fiatalok körében, és lehet, hogy ez átterjed majd más tagállamokra is. Olaszországban a helyzet egyértelműen csak rosszabbodott. Azonban szükség lenne megfelelő változtatásokra, reformokra. Az Európai Bizottságnak segítenie kellene azoknak az országoknak, amelyek úgy tűnik nem veszik, nem igazán vállalják fel a felelősségüket. Köszönöm. Köszönöm, Máriás úr következik egy percben. Elnök asszony a szót. Nos, ami a tanácsot és a bizottságot illeti, gátolják a tagállami célkitűzéseket, mert ez teljesen más, mint a, az Európai Unió hatásköre és kompetenciái, amelyek itt a nemzeti költségvetésben találhatók. Ami a szemesztert illeti, Brüsszel egyszerűen lehetetlené teszi a tagállamok számára, hogy saját maguk, saját joguknál fogva megfelelő politikát folytassák ezen a területen, vagyis a gazdaság és a költségvetés terén. Egyre nagyobb a szigorúság. A bizottságnak nincs joga beleszólni az egyes tagállamok nyugdíjrendszerébe. Vannak olyan kormányok, amelyek tiltakoznak a, ezek azonban azonnal fekete listára kerülnek. És Brüsszel így avatkozik be a tagállamok szuverén jogkörébe. Brüsszelnek meg kellene találni a saját korlátait, és az összes többi területet a tagállamokra hagyni, legyenek azok költségvetési vagy nyugdíjkérdések. Thank you. Szétől. Köszönöm szépen ifjúsági munkanélkül is erről beszélünk, és arról, hogy az ifjúsági foglalkoztatás miért nem növekszik jobban. Nem mondjuk azt, hogy növelni kell a növekedett a, a munkaerő kínálata, és nyilvánvaló, hogy emiatt nehezebb az embereknek munkát találni, különösen azoknak, akik egy országban vannak, olyanban, ahova sokan jöttek be. Lassú gazdasági növekedésről beszélünk, a szociálpolitika ugyanolyan fontos, mint a növekedési politika. De ezzel a felfogással természetesen, hogy csökkenteni fogjuk a gazdasági folyamatot. Hadd javasoljam azt, hogy a, a az életszínvonalat, a nagyobb adóbevételeket, szép projekteket úgy lehet erősíteni, hogyha növeljük a gazdaságot komoly gaz, gazdasági intézkedésekkel. Senki sem hallott még a jó szamarit, szamaritániusról, amelyik szegény volt. Ennyi volt tehát a, a spontán hozzászólások felszólalásai. Most Domrovskis biztos úrnak adom meg a bizottság nevében a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, elnökség, köszönöm szépen a vitát, folytassuk a tagállamok, folytatni fogjuk a tagállamokkal a párbeszédet, nézzük, hogy milyen lépésekkel lehet a problémákat megoldani. A nemzeti eh, program és konvergencia programok, mint mindig, eh, fontosak, és a bizottság ösztönzi a nemzeti parlamenteket, szociális partnereket a nemzeti reformprogramok előkészítéséhez. Ennek alapján fogalmazzuk meg az ország specifikus ajánlásainkat az európai szemeszter ciklusában. Továbbra is várom, hogy a következő hónapokban folytatódjék a konstruktív párbeszéd önökkel. Köszönöm szépen, biztos úr. A tanács nevében a miniszterasszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! köszönetet szeretnék mondani megjegyzéseikért. Nagyon fontos témákról szóltak, és mindenképpen nagyon fontos hozzájárulás jelentenek a tanács munkájához. Az európai szemeszter, mint a környezetvédelem, a szociálpolitika, a gazdaságfejlesztése nagyon közel áll hozzánk. Nagyon fontos lépést tehetünk. Hiszen az ebből kiinduló munka eredménye az lesz, hogy könnyebben tudjuk majd összeállítani az ország specifikus jelentéseket. De mindig gondoljunk arra, hogy mennyire fontos, hogy minél több állampolgárt érjünk el. Szeretném a fővárosokban folytatott konzultációkat említeni, amelyeket a szociális partnerekkel folytatunk. Vannak különbségek a tagállamok között, azonban nagyon sok közös alap is van. Ez pedig azt jelenti, hogy közösen kell megoldanunk az előttünk álló kihívásokat, és megfelelő megoldásokat kell kidolgoznunk. Köszönöm szépen még egyszer figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk az előadóra. Van den Kendelár képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm minden kollégának a szemeszterre vonatkozó megjegyzéseit. Politika vita ez, de nagyon érdekes és általában konszenzusra jutunk arra vonatkozóan, hogy milyen kihívások vannak a gazdasággal szemben. Joggal besz- voltak kritikák, az éghajlat, a szegénység, az egészségügyi problémák, az egyre növekvő egyenlőtlenség és a költségvetések. Nos, akármilyen mi is lesz a prioritás, a személyes elkötelezettséggel kell ezt megoldani, mert csak fegyelmezett beruházásokkal tudjuk és ráfordításokkal ezt megoldani. Reformokkal, költségvetési fegyelemmel és beruházásokkal, bármilyen területről is van szó, azokról is, amiről ma beszéltünk. Elnök asszony, az európai szemeszter sok mindennek nevezhetjük, de nevezzük annak, ami leginkább esély. Esély arra, hogy a tagállamok megfeleljenek az előttük álló, közösen előttünk álló nagy kihívásoknak. A tanácsnak is üzenem, hogy fontos, hogy a végrehajtást szívügyöknek tekintsék a, ugyanúgy, ahogy az Európai Bizottság azt szigorúan elvárná. Óriási lehetős ez, lehetőség ez arra, hogy a 20. század örömeit átadjuk a gyermekeinknek a következő évszázadra is. Köszönöm szépen az előadónak, és a nagy lárma ellenére úgy gondolom kiválóan összefoglalta az előadót. Hákin asszonynak is két percet adok, és egy pillanat Hákin asszony. Kedves kollégák, legyenek egy picit. Ö... Nagyon fontos, hogy az országspecifikus ajánlások túléljék az egyéves keretet, és a bizottságnak javaslom, hogy ezt figyelemmel kövesse. Teljesen biztos asszony azonnal válaszolt néhány felvetésemre, tehát például itt a szegénység elleni fellépés. Néhány kolléga a nyugdíjakról is szólt. Teljes mértékben támogatjuk azt, hogy mindenkinek joga legyen hozzáférni a tisztességes nyugdíjhoz, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és egy ilyen lehetőség például a kötelező nyugdíj, amelyhez még járulékos nyugdíj is lenne. Még három megjegyzésem lenne, a klímaváltozásról is vitáztunk ma, ez egy óriási kihívás, és olyan költségvetési eszközöket kértünk, amelyek a szénmentesítés lehetővé teszik a szállítás és az energia területén. A szociális befogadás tekintetében felszólítjuk a tagállamokat és a bizottságot, hogy eh, többet tegyenek eh, a fogyatékossággal élők tekintetében is. Harmadsorban pedig eh, fel kell lépnünk a lakás nélküliség ellen. Igenis legyen prioritás a lakáshoz jutás a bizottság számára. És így jobban küzdhetünk a hajléktalanság ellen is. Köszönöm szépen.